indtvány szriáról muhannad al hasszani esete. megkérem a szerzőket hogy terjesszék elő az ügyet elsőnek franziska katarina brantner asszonynak adom meg a szót two percben. Um, köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a szót. Mohamed al-Hassani úr esetéről szeretnék beszélni. Azért került börtönbe, mert szíriai honfitársainak emberi jogait védi. Nagyon fontos szerepet játszott, a legfelsőbb bíróság előtt nyomon követte az, eset, az összes emberi jogi esetet. Most ő maga is börtönben van, letartóztatták. Szíriával kapcsolatban azt, Szíriától azt kérjük, hogy tegyen eleget kötelezettségeinek, ezért a polgári és politikai jogokkal kapcsolatos egyezményt, illetve az ENSZ kínzással kapcsolatos egyezményét tartsa be, ezeket aláírta Szíria, ne bántalmazza az emberi jogi aktivistákat, béke aktivistákat, engedje ki ezeket azokat, akik börtönben vannak. Szíriával a társulási egyezmény előtt mindenképpen meg kell ezt tenni, és világosan ki kell mondani Szíriának, hogy milyen elképzeléseink vannak, mit kéne javítaniuk az emberi jogok kérdésében. A mi feladatunk az, hogy ez megvalósuljon, segítségre jogosultak. Tehát rendkívül fontos az a ö, társulási ö, ö, egyezmény aláírása előtt, hogy ez megvalósuljon, és megköszönöm, hogy a támogatást kapok. Következő felszólaló Madame Veronique de Keiser. Elnök úr, el kell mondanom, hogy eléggé szomorú vagyok, eléggé kiábrándult vagyok, és olyan furcsán is érzem magam. Hogyha megnézzük nemzetközi kapcsolatainkat, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt két évben Szíria elég sok mindent tett, belépett a Mediterrán Unióba, és nagyon sokszor nehéz nemzetközi helyzetben többek között egy fiatal francia lány letartóztatásakor Iránban nagyon fontos mediátor szerepet játszott. Hát a társulási megállapodást ugye még nem írtuk alá, de reméljük, hogy ez nem sokára aláírásra kerül. És éppen annak érdekében, hogy ezeket a tárgyalásokat fel tudjuk gyorsítani, pozitívan kell fordulnunk Szíria irányába. De akkor most nézzük a belügyeket. Hát vannak nagyon jó dolgok Szíriában, és vannak nagyon rossz dolgok. Rengeteg iraki menekültet fogadtak be, foglalkoznak velük, tanítják őket. De hát a politikai szabadság oldaláról és a politikai pluralitás oldaláról nagyon sok probléma van még Szíriában, és ezt én is nagyon sajnálom. Az emberi jogi szervezetek képviselőit folyamatosan megpróbálják ellehetetleníteni, nagyon sokan börtönbe kerültek, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezeket a személyeket elengedjék. Két szemét sikerült is kiszabadítanunk. Tudjuk, hogy milyen rossz a helyzet a szíriai börtönökben, és hát én is szeretném, hogyha megfelelő üzenetet küldenénk Szíriának. Mi mindannyian azt szeretnénk, hogy Szíriát kihozzuk abból az izolált helyzetből, amiben most van, és szeretnénk, hogyha azt a jó szerepet játszhatná nemzetközi szintéren, amire valóban képes, hiszen a térség békéje szempontjából nagyon fontos Szíria. Ehhez azonban Szíriának el kell fogadnia az alapvető emberi jogokat, el kell engednie azokat a személyeket, akiket jogtalanul fogva tartanak, és el kell fogadnia a kínzás és más kegyetlen bánásmódokról szóló egyezményt. Csak így tudnak hozzájárulni a békéhez. Köszönöm. Következő felszólaló Renáta Weber asszony. Kettő percben. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Mohamed al-Hassani emberi jogi aktivista, akit letartóztattak. Egy szíriai politikai fogoly, akinek a bűne az, hogy védte azok jogait, akiket igazságtalanul elítéltek, akinek, akiknek azt kérte, hogy tisztességes eljárásuk legyen. Öt éve nem utazhat külföldre. Az irodáját, telefonját, e-mailjét állandóan figyeli a szíriai titkosszolgálat a szíriai titkos szolgálat rendszeresen zaklatja, és végezetül pedig a szíriai titkos szolgálat tartóztatta le. Különféle bűncselekményekkel vádolták, hogyha önkényes letartóztatásról beszélünk, akkor ne felejtsük el Alabuni urat sem, akit 12 évre ítéltek el és az ENSZ önkényes letartóztatása foglalkozó csoportja megvizsgálta az ügyet, és kijelentette, hogy politikai nézetei miatt zárták börtönbe. Azt követeljük, hogy azonnal feltételek nélkül bocsássák szabadon a Szíriában jogtalanul fogvatartott emberi jogi aktivistákat. A szíriai állam mindent megtesz, hogy elnyomja azokat, akik a civil társadalomért és az eh, emberi jogokért küzdködnek. Ez pedig a 1997-es ENSZ határozottak is ellentmond. Következő felszólaló egy percben Tannok úr. Uh, thank you, Mr. President. Sir- Köszönöm szépen. Szíria nagyon fontos ország közel-keleten, Irán stabilitása szempontjából is rendkívül fontos. A Hezbollán és, a Hezbollahon és a Hamason keresztül Izrael ellen is ö, gyakorlatilag részt vesz a harcban nem igazán nem igazán szuverén ország, hiszen mások is hatással vannak rá. A Bath pártnak ez az egyik utolsó mencsvára, ez volt ugye Irak vezető pártja. Ugyanakkor nagyon komoly párt diktatúra van Szíriában. Mohamed al-Hassan vezető emberi jogi harcos, és mindenképpen felmerül a kérdés, hogy aláírhatunk egyáltalán így egy társulási egyezményt, hogyha nem engedik ki a börtönből. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólaló kettő percben Rita Korhola asszony. Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen, että rohkenimme nostaa Syyrian. Tisztelt elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy voltunk elég bátrak ahhoz, hogy ezt a kérdést napirendre tűzzük ezt a szíriai esetet. Jelenleg az Európai Unió és Szíriai közötti társulási egyezményt véglegesítjük, és egyértelműen oda kell figyelni azokra, e, e, oda kell figyelni más aspektusokra is, mint a gazdasági szempontok. Mohamed al-Hassani nem tisztességes ítélet után zárták börtönbe, azzal vádolták, hogy a nemzeti érzelmeket tiport a sárba. Nem ez az első ilyen eset. 1997-ben beszéltük már egy hasonló esetről, Wani esetéről, ő még mindig börtönben van. Szíriának még rendkívül hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy jó és kielégítő az emberi jogi helyzete. Szomorú az, hogy az Európai Unióban nem vagyunk ahhoz elég bátrak, hogy követeljük Szíriától, hogy betartsanak bizonyos normákat, mielőtt aláírnánk a társulási egyezményt. Az egész világban a világban az emberi jogok kérdése nem szigeten, szigetekben fogható fel, hanem ez egy egyfajta szövet, minden mindenhez kapcsolódik, hogyha nem figyelünk oda arra, ami a világban történik, akkor velünk is bármi megtörténhet. Föl kell lépnünk, hogy méltó életet biztosítsunk a szíre. Következő felszólaló másfél percben Lídia Geringer de Odenberg asszony. Köszönöm, elnök úr. Mohamed al-Hassani, az egyik vezető emberi jogi aktivista Szíriában. Júliusban letartóztatták egy zárt ajtók mögött tartott bírósági eljárás után. A vád az volt, hogy hazafiatlan eszméket vallott és ártott Szíriának. Nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy elhagyja az országot letartóztatása előtt is állandó megfigyelés alatt tartották. A Human Rights Watch ismeretei alapján tisztességtelen eljárást folytattak ellene. A szíriai hatóságoktól meg kell követelni, hogy tartsák be az ENSZ megalapodásokat a kínzás tilalmáról, illetve egyéb bántalmazástól is tartózkodjanak, hiszen az ország is csatlakozott az ilyen jellegű egyetményeknek. Szíria fontos szerepet játszik a közel-keleti béke folyamatban, és hiszem, hogy Szíria képes haladásra ezen a területen. Köszönöm, asszonyom. Következő felszólaló egy percben Obermeier, Franz Obermeier úr. Köszönöm, elnök úr helyes ez az állásfoglalási indítvány, hiszen Szíriával a tárgyalásokat folytatunk. És a tárgyalások során mindenképpen tiszta vizet kell öntenünk a pohárban, szólni kell a szerződés második pontjáról is. Nem csak azért, mert európaiként tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha lábbal tiporják az emberi jogokat, hiszen két évtizede sincs annak, hogy közép és Kelet-Európában véres kommunista rezsimek omlottak össze. Szíria szomszédságában, Törökországban sem tartják tiszteletben úgy az emberi jogokat, mint kellene, pedig Törökország Európai Uniós jelölt. Törökországban nem biztosítják a kisebbségi jogokat, nem biztosítják a vallásszabadságot. Még akkor is, hogyha az úgynevezett Ahtiszári, úgynevezett független Ahtiszári bizottság ezt másként látja. Köszönöm. Köszönöm. Úgy látom, hogy a Catch the Eye kéréssel nem kíván senki se élni. Talán Bernd Posselt úr. Köszönöm. Herr Präsident! Elnök úr! Az a véleményem, hogy természetesen nagyon kritikusnak kell lennünk az emberi jogok helyzetével. Szíriában diktatúra, rendőrállam, Szíria, és követeljük, hogy szabadon kell engedni el Hassanit. Azonban azt is látnunk kell, hogy Bashir el-Assad megpróbálja megnyitni az országot, és megpróbálja a muzulmánok és keresztények közötti együttélés megkönnyíteni. Kamil al-Baud, egy szíriai keresztény azt mondta, hogy keresztényként Szíriában bizton, nagyobb biztonságban érzi magát, mint a nyugatiak által megszállt Irakban. Tehát eh, Szíriával szemben óvatosnak kell lennünk. Látnunk kell, hogy Szíria megpróbál nyitni. Természetesen kritikusnak kell lennünk, azonban eh, azt is el kell ismernünk, hogy eh, Szíria is halad. Köszönöm. Ezek után felkérem Kunyeva biztos asszonyt válaszának megadására. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság osztja a parlament aggájait és fenntartásait a szíriai emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Mi úgy értékeljük a helyzetet, hogy az, az elmúlt hónapokban rosszabbodott. Nagyon egyre több az önkényes letartóztatás, az emberi jogi aktivisták zaklatása. Mohamed al-Hassani Hassanit augusztus 28-án augusztus tartóztatták le, már 15 éve a damaszkuszi ügyvédek közé tartozik, jól ismert emberi jogi aktivista, és nagyon komoly a, az a nagyon komoly a gyanú, hogy politikai okokból öm, tartóztatták le. Szíriának mindenképpen be kell tartania azokat a nemzetközi egyezményeket, amelyeket aláírt a egyrészt az ENSZ félét, másrészt pedig a polgári és civil jogokról szóló egyezményt. Mindenképpen hatékonyan kell föllépnünk az emberi jogok védelmének kérdésében. Azt kell kérni tehát Szíriától, hogy védjék meg az emberi jogi aktivistákat, és valósulja meg a tisztességes bírósági eljárások helyzete. Az e- erre az Európai Uniónak van egy költségvetési sora, ezzel segíthetjük a szíriai hatóságokat, illetve az érintett családokat. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez nem elégséges. Az Európai Uniónak jobban nagyobb beleszólása lesz a szíriai emberi jogi helyzetben, hogyha aláírják a társulási egyezményt. Az elkövetkezendő hetekben kerülhet erre, erre sor. Hogyha megszületik ez az egyezmény, akkor azzal egy rendszeres párbeszéd kerül, jöhet létre, és így eredményeket is érhetünk el. Köszönöm, asszonyom. A következőkben, tisztelt képviselőtársaim, szavazásra kerül a sor a napirendi pontnak megfelelően szavazásra bocsájtok hat állásfoglalási indítványt az emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságokról oroszországban. szavazásra bocsájtom tehát a négy politikai csoport által benyújtott közös állásfoglalási indtványt amely helyettesti az összes előző.